Okay. Philip, we start. Philip, kezdünk. Kérem szépen figyeljenek, svédül fogok beszélni. Két üzenet közleményem van. Panyat κάτι εκτός θέματος και εκτός ημερησίας διατάξεως. Θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο να απαντά στα γράμματα των... Azt gondolom, hogy foglalkoznunk kell azzal a levéllel, amit a foglalkoztatási bizottság állított össze. Többször kérdeztem, mert nem kaptam választ. Foglalkozni akar ezzel a levéllel, vagy nem? Szeretném megkapni a végleges választ. Hogy lehet megmagyarázni azt, hogy az irányelvről folyó szavazáskor, amikor a munkaidő irányelvről beszéltünk a szállító ágazat, vagy közlekedési ágazatban, ott az történt, hogy a jelenlévő tagoknál egyel több szavazat született. Erre nem kaptam választ. No. Uh, the secretariat tells me they haven't seen. A titkárság azt mondja, hogy nem láttak semmit, hogyha elküldik a titkársághoz, akkor ellenőrzik, és majd válaszolnak rá. Két közleményem van. Az első a betegjog, betegek mozgásjogáról szóló e, jelentés helyzete. Én és a Piaci Jogi Bizottság elnöke eh, a 47-es eh, szabályra hivatkozik, amelyre akkor is hivatkoztunk, amikor az ENVI főbizottság mondta azt, hogy nem szavazzák meg a 6-9-es módosítást. Beszéltem Pötteringgal és Galeottorival is, és a három szóvivővel is elnökele az előző héten de van a 47-es szabály is, amely azt mondja ki, hogy a végső esetben a vezető bizottság elnöke dönt arról, hogy miről szavaznak, és Uszki úr az Envi bizottságban nem akarta így követni a 47-es szabályt, hanem ő is szavazni akar a mi módosításainkról. Lesz, lett azonban mégis valamiféle kompromisszum, lehetőséget kapunk mi a, itt a bizottságban arra, hogy benyújtsuk a mi módosításainkat a, plénummal egy időben. Ma az Envi Uszko úr elmondta nekem, hogy a mi bekezdéseinkből, vagyis a mi módosításainkból hat bekezdést nem visznek szavazásra, a többit igen. És a titkárság elemezhetje, hogy vajon nagy az, el, nagy az eltérés, és akkor majd válaszolnak rá. És akkor a mi 40 küldöttünk majd összegyűlik, és felveszi a kapcsolatot Bragetto úrral, és mi benyújtjuk párhuzamosan a mi módosításainkat, akkor hogyha úgy gondoljuk, hogy a mi álláspontunk eltér az NVA-től jelentős mértékben. Ez a helyzet most. Az NV ma szavaz az anyagról, és mi visszatérünk majd rá, de nagyon örülnék, hogyha aláírnák azokat a módosításokat, amiket mi benyújtottunk. Ezek a bizottságnak a módosításai is egyben. Ahogy tegnap mondtam, ez volt az első közleményem, a másik az, amit tegnap mondtam, a a 883-as Krémersz és Lambert asszony anyagairól, az, ami, ezzel kezdjük most a szavazást, ahogy ezt tegnap is elmondtam, tehát ma Lambert asszony jelentéséről kezdjük, 883-as, 2004-es, a A kompromisszum kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, kitartozkodik, elfogadtuk. Ezek után a kettes e, módosítás kiesik. A B kompromisszum kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadtuk, B, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 8-as, 7-es, 9-es okafogyott D, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 11-es okafogyott, E kompromisszum, 11-es, e, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as, 4-es okafogyott, F ok, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Néhány kiesik, végső szavazás következik, ezt elektronikusan csináljuk, megnyitom a szavazást. Két személy nem kapta meg? Nem voltak elég gyorsak. Helyezze be akkor, kérem. Lezárom a szavazást. Harmincnégyen szavaztak. 33 igen, egy e, e, nem arányában senki nem tartózkodás. Gratulálunk Van asszonynak. Krémer úr anyaga minden melléklettel. A kompromisszumos javaslat kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Oké. Okay. Négyes okafogyott. Kettes, hármast elfogadtuk. Az egyes. Második részét visszavonták. Az egyesről szavazunk, tehát ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Mm, és akkor most ugyanúgy, mint az előzőben, végső szavazás elektronikusan. Mindenki szavazott? Hármas tehát. Akinek nincsen szavazókártya, az kérem, kérjem készfeltartással szavazzon. Peneda úr, nehéz lesz? Ja, nem működik. Lezárom a szavazást. 36-an szavaztak, 35 nem, egy, 30, 35 igen, egy nem arányában. Senki nem tartózkodott. Gratulálunk Krémes úrnak. A következő Lambert asszony anyaga az aktív integrációról. 33-as módosítás. Ki, ki támogatja kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, 44-es okafogyott, 45-ös, kérem, 46-os pontosabban kitámogatja, ki ellenzi, egyenlőnek tűnik, tehát a 46-ost elektronikusan megismételjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 an szavaztak, 17-en mellette, 19, 20, 20, 20 ellene, nem fogadtuk el. 48-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás, nem fogadtuk el. 47-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette és az 54-est és ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es okafogyott, ugyanúgy az 53 és az 55-ös is. 56-os következik mellette. Ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 57-es mellette. Ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 64-es mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 65-ös mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 66-os szóbeli kiegészítéssel, long term caring responsibilities kiegészítéssel ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 67-es mellette, ellene, ezt eh, nézzük meg elektronikusan, a 67-est. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc, tizenkilenc az arány, azaz elutasítottuk. 68-as kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás, nem fogadtuk el. 69-es ki, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, nem fogadtuk el. 70-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 71-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 72-es, ki van mellette? 72-es, ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 73-as következik, ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ki van 74-es, ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76, 77, 78-as kiesik, 79-es ki, ki van mellette, 79-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette, ellene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 a a 87-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. D kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-94 kiesik, 93-as következik, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 95 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette, ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 98-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es szóbeli kiegészítéssel unsheltered employment, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 112 mellette mellen, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következnek az preambulumok, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene. Ezt meg kell ismételni. 20-as mellette, kérem még egyszer jelezzék. Ellene tartózkodás. Ezt nézzük meg elektronikusan a 20-as tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 szavazat, 21 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. 21-es me mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes idézett mellette tartozás elfogadtuk. Hármas citátum mellette. Az egész a végét egybe, az összes citátumról kérek szavazni, egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem? Kérdezem, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Eredménye. 42-en szavaztak, 24 igen, 2 nem és 15 tartózkodás arányában. megszavaztuk, gratulálunk az előadónak. Silva Peneda úr jelentése következik az új szociális menetrendről. Nem tudom, hogy önnek hanyadik oldala, nekem a, itt a saját oldalaim vannak. Hatvankettes ki támogatja? kielezi tartózkodás elfogadtuk. 63-as, kiesik 64-es következik, ki támogatja, kielezi tartózkodás elutasítottuk. Miről van szó? Belső problémáink vannak, folytatjuk. 65-ös következik. Második részét visszavonták. Az első részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas a Nőjogi Bizottságtól mellette ellene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 ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az EKON 2-es módosításnak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük. A C kompromisszumost tehát elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Eredménye a következő. 21 mm, igen, 19 nem arányában elfogadtuk. 80-81-es kiesik, 82-esről szavazunk, ki támogatja. Kijelenzi, tartózkodás. Nem fogadtuk el. 83-as, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes a női bizottságtól ki van mellette. Ellene tartózkodást nem fogadtuk el. Mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Az ECON 7-es módosítása szóbeli kiegészítésre ki van mellette, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os, 8-as kiesik. Van kettő a környezetvédelmitől, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as meg, ö, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás, nem fogadtuk el. Női Jogi Bizottság 20-as módosítása mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös két részben, a első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os kiesik, 87-es következik, ki van me mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 16-os a Nőjogi Bizottságtól ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 88-as mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes a Kulturális Bizottságtól ki van mellette ellene közel van egymáshoz, megnézzük elektronikusan. A Kulturális Bizottság kettes módosítása tehát Mindenki szavazott? Eredménye 22 igen, 18 nem arányában elfogadtuk. I kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es a Nőjogi Bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, 116-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. El kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. as nyelvi módosítás, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130, 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kiesik a Nőjogi Bizottság módosítása, en, en, en kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodás előtt elfogadva, 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 két részben első részét kérem, e, ki, van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második részét ki van mellette? Ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 149-es ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva 150-es mellette. Egy apró dolgot vettem észre, lehet, hogy nyelvi gond a 148-ban az angol szó így hangzik, economical status, angolul ehhez economic statusnak kéne szerepelni. Nem tudom, mi a helyzet a másik, másik nyelvekben, de az angolban ezt módosítani kell. Köszönöm, mondja az elnök. 150-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152, de csak az első részéről szavazunk, a másikat visszavonták mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 154 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 155 mellette, de csak az első részről szavazunk, mert a másokat visszavonták. Első része igen, el nem, tartózkodást elfogadtuk. 156-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 157 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161, 161 eh, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162-es mellette ellene tartózkodás, nem fogadtuk el, 163-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 164, két részben, első részre igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második része igen, nem, tartózkodás elutasítva. 165-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es következik, ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 169-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 173-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 172-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 174-es ki támogatja, kijelenzi, tartózkodás elfogadtuk. 175 ki, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 176-ost visszavonták, 177-es ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 178-as ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 179-est ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk, 180-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellette, 183-as, tehát 182-est elfogadtuk. Ellenőrizzük? Tehát a 182-est elektronikusan ellenőrizzük, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. 24 igen, 15 nem arányában elfogadtuk. 183-as kitámogatja, ellen, ki elfogadtuk, 184-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, Nőjogi Bizottság 5-ös módosítása mellette ellene tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es mellette 1, 8, 7. Tehát ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-ast visszavonták, 189-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 190-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 192-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 194-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os kieség, 195-ös ki van mellette, ellene tartózkodás, nem fogadtuk el. 197-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 198-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, hogy vajon az idézeteket, citátumokat tudjuk-e egyben megszavazni. Kiszavazza meg a citátumokat, egyes ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Preambulum bekebzések, egyes kompromisszum kitámogatja, ellenet tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Néhány okafogyata válik. Hármas kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26, 25-ös, bocsánat, 5, ös kompromisszum el, elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartozkodás elutasítva, CNV módosítás mellette ellene tartozkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, 36-os tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 igen, 18 nem arányában elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene Leide úr, parancsoljon. Elnézést kérek, fordítási hiba van. 38-osról szavaztunk, és itt a 37-est mondta ön, talán újra kezdhetnénk, köszönöm. A 37-esről volt szó tehát, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D a Nőjogi Bizottságtól ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 39-es ki van mellette. Kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. 40-es kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. 44-es ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es, 51-52 visszavonták, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette jelene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette jelene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, eredménye következő. 40 szavazóból 38 igen, 2 nem, tart, nulla tartózkodás arányában. Gratulálunk Szilva Peneda úrnak. Busher Mátyúz úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy gondolat, és remélem, hogy megbocsát az előadó. Ha jól értem, ezt a jelentést vita nélkül szavazok meg a plenárison. Ez egy fontos téma, de hogyha az előadó és a kollégák is egyet értenek vele, mivel ilyen jelentős ez a téma, lehetne egy rövid vita ezzel kapcsolatban? Igen, kérhetjük. Végül is a frakciók döntenek róla. Tehát a frakciókban ö, meg lehet beszélni, és én támogatom. Tovább megyünk. Most következik Stauner asszony jelentése a globalizációs alapról. Nyolcas visszavonták, 39-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, nem, nem fogadtuk el, 37-es visszavonták. 38 38 mellette ki van, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 9 visszavonva, 40-es mellette, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 41-es mellette, elutasítva, 10-es, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 11 vissza, 42 mellette ellenes tartózkodás elutasítva. Kettes tartózkodás elutasítva. 12-es, 3-as ugye 12-es nyelvi volt, 13-as visszavonva, kettő ekontól érkezett ellenszavazat tartózkodás utasítva, 14-15 visszavonva, 16 mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 17-es visszavonva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-20-21 43-as a következő, el, el, elutasítva, 22 visszavonva, 23 mellette ellene tartózkodás, 44-es tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellen szavazat tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellenem elutasítva, 25-ös visszavonva, 46-os mellette ellenszavazat tartozkodás, elutasítva, 26-os mellette ellene elutasítva, 3-as az Ekontól, mellette elutasítva, 47-es mellette ellenszavazat tartozkodás, elutasítva, 48-as mellette ellene elutasítva, 27-es visszavonva, 49 mellette el, elutasítva 50-es mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva 28-as visszavonva, 4-es a regitől jött mellette el, elutasítva, 51-es visszavonva az Ekontól a 4-es mellette ellen tartózkodás elutasítva 29 mellette ellenne tartózkodás elutasítva 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es visszavonva. Regi 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es elutasítva, 2-es, 3-as, visszavonva 4-es és 35-ös együtt mellette tartózkodás elutasítva az 5-öst visszavonták, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os, 7-esről maga a raportőr vonta vissza, akkor pedig most az egész jelentésről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az eredmények az alábbi, tehát 23 mellette, 11 ellen, a kettő tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentés készítőjének. Gratulálok az egész szakbizottságuknak. Oké. Okay. Mrs. Towner. Stauner asszony, van egy, egy megjegyzése van. E, dialógust kell tartanunk a tanácssal, és mivel ön ellene szavazott, most képviselnie kell a szakbizottságunk álláspontját, hogyha részt akar venni a trialógusban. Örülök, ha megteszi, de meg kell védeni a szakbizottság álláspontját. Egyébként én magam eh, elnökként kell megtenni. Stanner asszony? Köszönöm szépen azt a gonoszságát, hogy először gratulált aztán az kioktatáshoz is gratulálok, köszönöm, nem kell a kioktatás, majd elgondolkodom én magam is, jó, hogy mit csinálok. Abból indulhat ki, hogy én megcsinálom, ahogy a kell. Komolyan gondoltam. Önön múlik, hogyha nem ért egyet a mi álláspontunkkal, azt meg én megértem, és tiszteletbe tartom, de a trialógusban a szakbizottság álláspontját kell megvédeni, ezért kérdeztem önt. But you can reflect. De reflektálhat erre. Madeiras. Madeira asszony munkahelyi biztonság a várandós asszonyok esetében Madeira asszony, hogy a szó. Szeretnék tájékoztatni arról, a 40-es módosítással kapcsolatban Stauner asszony szóbeli módosítást nyújt be. Okay. A 40-esről tehát. Schröter asszony is szót kér. Ügyöndi kérdés? Ähm, zum Änderungsantrag 21 auch, aber das... Jó, rendben van. A 21-es módosítással kapcsolatban szintén szóbeli módosítás lesz. Tehát a 21-es. Már a listán is jelezték ezt. Rendben. Akkor szavazunk. Akkor szavazunk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette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 Ellenet tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 35-ös következik, ki van mellette? Ellenet tartózkodás elutasítva. 36-os mellette Ellenet tartózkodás el, elutasítva. 37-es mellette Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es visszavonták, 40-es mellette Elnézést, van ehhez egy szóbeli módosítás. Tauner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A 40-essel kapcsolatban a jelentéstevővel megállapodásra jutottam, és tegnap erről már beszéltünk. Ez a születés előtti és utáni hétre vonatkozik. A módosításomban amellett álltam ki, hogy 6 hét legyen a szülés után ez az időszak a többit azt kihúzzuk. Talán ezt el tudják fogadni a tagok. Madeira asszony elfogadta? Köszönöm szépen. Tehát Stauner asszony, akkor erősítse meg kérem, hogy visszavonja az egész utolsó rész, tehát a hat héttel a születés előtt az marad meg, a többi pedig nem. Ha igen, akkor ezt támogatom. 40-es tehát a szóbeli kiegészítése mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os kitámogatja, kiellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 47-es kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítva. 48-as ki, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 8-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es és a 49-es, amely egyforma, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es és 53-as kiesik, 13-as ki van mellette ki van ellene? Nem is nem tudom, mit akar a liberális csoport. 13-as 13-asról van szó. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös két részből. Első része ki, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második része ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os, 17-es visszavonva, 18-as kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 19-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös meg ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es szóbéli kiegészítéssel ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Maléra asszony a szó. Eh, Elnök úr, nem adta meg a szóbeli módosítása kapcsolatos hosszú, hozzászólás jogát. Tehát az azt jelenti akkor, hogy 21-es mellett vagyunk. Ez egy ideillő változás lenne. Tehát ez itt azt hiszem, hogy a szavazó listán egy hiba. Mondtam, hogy szóbeli módosítással együtt. Ható, elnézést, tehát a 21-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás következik, záró szavazás, elektronikusan végezzük, ki van me mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29 igen, 3 nem, és egy tartózkodás a arányában. Elfogadtuk az anyagot, gratulálunk Madeira asszonynak. Felébredt, amikor ezt hallotta. Okej. Okay. Nu har vi FN-konvention. Eh, Nos, nézzük akkor az ENSZ egyezményt. Jeleve asszony a tevő, és mint láthatjuk, visszavonta az összes módosítást. Tehát tulajdonképpen a jogalkotási javaslatról szavazunk most amelyet már módosítottak. Tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en szavaztak mellette, senki sem szavazott ellen, egy tartózkodás. Gratulálunk Jeleve asszonynak. Akkor nézzük a jegyzőkönyvet. Megint csak a javaslatlistáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en szavaztak, 33-an mellette, egy ellene senki sem tartozkodós. Rendben van, most pedig akkor az állásfoglalás következik a hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes szóbeli módosítással. Itt a dátumot változtatták meg mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegy mellette tar- ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes bekezdés ezzel kapcsolatban van egy szóbóli módosítás, a szöveg benne van az anyagban, most erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. És aztán a 9B eh, szóbeli módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát jön a végső szavazás, a záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, egy tartózkodás, egy ellene, és senki sem tartózkodott. Gratulálunk a jelentéstevónak. Nos, akkor vége a szavazásnak. Filip. Csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy azt hiszem, hogy körülbelül két hét múlva lesz megint egy ülés. Én sajnos nem tudok itt lenni, a kollégám ott lesz. Ebben az esetben ez az utolsó ülésem. Mielőtt eltűnök, szeretném megköszönni az a elnöknek, a, a titkárságnak és az összes kollégának ezt a csodálatos munkaviszonyt, együttműködést. Néha egyetértettek velem, de akár egyetértetek, akár nem. Köszönöm, hogy meghallgattak. I also have to say thank én nekem is meg kell köszönnöm. Én itt leszek 16-án, az lesz az én utolsó ülésem ezzel, ennek a bizottságnak a kebelében. Bár nem mindig értettünk együtt politikai kérdésekben, de azt hiszem, hogy nagyon nyitott kapcsolat volt köztünk, és ezért mindenkinek köszöntöm. Mindenki nagyon segítőkész volt és nagyon jó hangulatban, légkörben zajlottak le az ülések, és Filip is hozzájárult ehhez. Steven, köszönöm szépen, elnök úr! Én sem tudok itt lenni 16-án, ezért szeretném visszhangozni, amit Filip mondott, azzal a különbséggel, hogy köszönöm, hogy általában egyetértettek velem. És nagyon jó volt együtt lenni ilyen rövid ideig, Filippel tíz évig és nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánok neki. Biztos, hogy Stephennek hiányozni fogsz. Még egy napirendi pontunk van, egy ügyünk van még. Ez pedig a globalizációs alap a globalizációhoz való alkalmazkodást elősegítő, cél, elősegítési célzó európai alap igénybevétele. Egy spanyol vállalat jelentkezés Castilla y Aragón, ezt most csak megvitatjuk, és 16-án szavazunk róla. Stauner asszonyé a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mint már mondtam, egy indítványról van szó, amelyet a spanyol vezetés Castilla León és Aragón terjesztett elő műszaki segítség, technikai segítségnyújtásról is van egy ilyen indítvány egyébként a bizottságnak, és ezt a kettőt együtt tudjuk megbeszélni. Az árnyék előadókkal már egyeztettünk egy héttel ezelőtt, egy néhány kérdést megfogalmaztunk. A kérdés az, hogy a bizottság tud-e már most válaszolni ezekre, meg a megfogalmazott felvetésekre. Nem nagyon tudom kiegészíteni az eddigieket. Hát, ami a bizottságot illeti, mindenek előtt a technikai segítségnyújtásról beszélnek. Ha már eljöttek egyébként, érdemes megnézni a kérdéseket is, amelyeket mi tettünk fel a spanyol kormánynak az EGF-ből származó pénzügyi hozzájárulás miatt az autóiparnak beszállító iparról van megint szó. Ez egyik nagy probléma, erre még jól emlékszem, az éppen az volt, hogy az indítványt már decemberben terjesztették elő, aztán megújították, mert időközben a spanyol kormány társfinanszírozása mégiscsak lehetségesé vált, ami eddig nem volt lehetséges. Nos, ezek ilyen részletkérdések voltak. Persze az indítvány szempontjából ezek mégis lényegesek. A kérdés csupán az, hogy a két héttel ezelőtti egyeztetés óta van-e új hír, mert ennek örülnék. Következőt tesszük. Stanner azt, azt kérte, hogy átadjuk a szót a bizottságnak, és, és akkor megtudjuk, hogy van-e válasz. Hogy hogyan válaszol erre a bizottság? Parancsoljanak! Um, um, Nos, a helyzet a következő. A rendelet úgy rendelkezik, hogy 0,35%-ig lehet használni az 500 ezer eurót a technikai segítségre. E, az ok az, hogy minden erőnket felhasználtunk arra, hogy elemezzük és értékeljük ezeket a kéréseket. Azért, hogy ezeket az összegeket minél gyorsabban átirányíthassuk azoknak, akiknek szükségük van rá. Tehát 2009-re 690 millió eurót javaslunk, egyszerűen azért, mert szükség van arra, hogy olyan tevékenységeket elindítsunk, amelyeket nem tudunk másként finanszírozni. Ez az következő tevékenységekről van szó. Először is tájékoztatási munka. A bizottságot kötelezi a rendelet, hogy egy, a kiigazatási alapnak egy weboldalát létrehozza. E, itt szeretnénk kiegészíteni a tett munkát. Tehát ezen a weboldalon fontos tájékoztatást tudunk a résztvevőknek nyújtani. Ezen kívül Szeretnénk különböző posztereket is nyomtatni, különböző szóróanyagokat azért, hogy tájékoztassunk erről a kiigazítási alapról. Ezen kívül számítunk arra is, hogy különböző média tevékenységeket folytassunk azért, hogy az elektronikus forrásokat is biztosítsuk. A szakértői csoporttal összeülünk, már volt két ilyen találkozónk az új rendelet szellemében, és még kétszer fogunk összeülni 2009-ben a szakértőkkel, azért, hogy az új rendeletnek megfelelően biztosítsuk azt, hogy a tagállamok tudatában vannak, hogy mit tudnak kezdeni ezzel a kiigazítási alappal. Ezen kívül értékelési munkát is fogunk csinálni, már is el kell kezdeni ezt a munkát azért, hogy egy félidős értékelés is lehessen. Ezért kezdjük el 2009-ben ezt a munkát, hogy készen legyünk, amikorra kell. Ezen kívül folytatni fogjuk a nyomonkövetést és a felülvizsgálatot és az ellenőrzést is, de nem kértünk, és ezt hangsúlyozom, 2009-re ehhez pénzösszegeket. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy teljes áttekintést biztosítottunk a költségvetési hatóságnak. Egy javaslatot is teszünk amely túllép a, maximon, a lehetséges maximumon, pontosan azért, hogy a jelenlegi stádiumban felhasználhassuk ezeket az összegeket. Nos, a, a spanyol ügyet illetően egy javaslatról van szó, amely hasonló a korábbi javaslatokhoz, amelyeket már megvizsgáltak 1082 elbocsátásról van szó a gépjárműiparban. Már többször megvizsgálta a bizottság a gépjárműiparban előállt helyzetet, és látták, hogy valóban vannak problémák, és pedig a globalizációhoz kapcsolódva, ugyanis a harmadik ország piacain elveszítjük a részesedésünket. Tehát a bizottság nem kétli, hogy ez a spanyol ügy valóban így áll, és a statisztikák is ezt bizonyítják. Abban is biztosak, vagy, biztosak vagyunk, hogy az elbocsátottak száma helyes, tehát amit, ahogy ezt a spanyol hatóságok közölték, tehát 1080 elbocsátásról van szó, 12 műhelyban. Ez a NACE 2 29-es osztályban van, részlegben van. Itt gépjárműve, gépe, motorokról elejárát állításáról van szó. A kilenc hónapos időszakot is tiszteletben tartották, és ezért érezzük úgy, hogy készen állunk arra, hogy jóvá hagyjuk ezt a kérelmet, mert megfelel minden feltételnek. Aztán az elbocsátottakkal kapcsolatos lépéseket illetően egy csomagról van szó, tehát egy intézkedés csomagról, amely az elbocsátottaknak segítséget nyújt abban, hogy újra a munkahelyet találjanak. Itt 358 szeméről van szó, akiket képez, kiképeznek általánosságban, és van, akiket konkrétabb specializációra képeznek ki, és ezt a képzést az elbocsátottak igényei alapján alakítják ki. például informatikai anyagok felhasználására képezzék el, és különböző személyes képzéseket is biztosítunk nekik, például olyanoknak, akik a különböző raktárakban dolgoznak, akiket logisztikai és más területeken képzünk ki. Tehát szeretnénk bizonyos számú munkatársnak a az elhelyezését biztosítani, akiket újra vissza lehet helyezni a munkaerőpiacra, hogyha más képesítéseket szereznek. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a különböző európai alapokat használják fel. Végül pedig képzést szeretnénk biztosítani azért, hogy más intézkedéseket is felhasználhassanak az új munkahelyek keresésére, méghozzá aktív módon. 300 eurót biztosítunk havonta azért, hogy támogassuk ezeket a újraintegrációs E, tevékenységeket a munkaerőpiacra. Nos, elnök úr, már más ügyekkel kapcsolatban, amelyeket itt bemutattunk, és a bizottság ezért javasolja, hogy ezt a kérelmet támogassák. Köszönöm igen, én is. Két kérdést jutottunk meg ebben a technikai segítségben, úgy mint a honlap amelyet a szabályozáson belül egy plafon teremt, amelyet a az önkormányzatok felhasználhatnak. A másik pedig a specifikus spanyol esetre vonatkozott. Önöké a szó. Szilva, Szilva Peneda út, két szúrt. parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyetértek a bizottsággal. Semmi kétségem a felől, hogy ez mennyire hasznos. Ha jól, ért, jól tudom, akkor a Költségvetési Bizottság már jóvá hagyását adta, hiszen felelősséget kell mutatniuk ebben az ügyben. Tehát nekünk is van hatás, hatáskörünk ezzel kapcsolatban, de a felelősség nagy része a, a Költségvetési Bizottság vállán nyugszik. És nekünk kell felgyorsítani ezt a folyamatot, tehát azt javaslom, hogy gyorsan fogadjuk el ezt. Köszönöm szépen Szilva Pernáda úr, Naranyó Eszkobár úr következik. Köszönöm szépen. Először is Stauner asszonynak köszönetet mondok. Tisztában vagyok azzal, hogy valóban elkötelezetten dolgozik, és szükséges szigorúságot mutatja, és jól ismeri a témát. Hát ugye Spanyolországról beszélünk, az autóiparról, ez egy tragikus történet, szinte teljesen összeomlott a kereslet nálunk, és a vállalatok bizony az elmúlt időszakban sokat ruháztak be most meg ott tartunk, hogy hiányoznak a kötvények, és rengeteg beruházást nem tudnak befejezni, mert nem veszi meg senki a kötvényeket, és nem férnek hozzá a pénzhez. Számos esetben olyan vállalatokról van szó, amelyek egy környéken, egy régióban az egyetlen céget jelentik, és nagyban függ egy-egy ilyen település sorsa ettől a cégtől. Köszönöm a bizottságnak a plusz információkat is, illetőleg a spanyol hatóságoktól megkapott információkat is. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottság nem ellenzi a források kiutalását. Szerintem kéne készíteni egy levelet, és lehetőleg gyorsan neki kéne állni a dolgoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kotini úr, a szó. Peneda úr véleményét támogatom. Okay, Stauner, will... Stauner asszony vajon szeretné -e összefoglalni a vitát? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Csak arra szeretnék utalni, hogy 2009-es technikai segítségnyújtásnál mi a helyzet. A bizottsági kolléga tudja, miről van szó. A cél az, hogy a pénzt szinte teljes egészében a munkavállalók érdekében költsük el, és túl nagy rész nem maradjon a bizottságnak, hogyha egy homepage-et akarnak finanszírozni, amely már megvan, ugye a bizottság maga is így írja, az utólagosan hozzánk eljuttatott nyilatkozatában. 2007-2008-ban már megvolt az alap, tehát egy honlap is kellett, hogy legyen. Aztán most meg feltűnik itt egy számla a honlapról, hogy a közzététel a lap alatt, hát az igazság az, hogy kételkedem, hogy erre szükség van, erről szerintem még tárgyalnunk kell. Ami pedig a spanyol esetet illeti, hát őszintén szólva meg kell néznem az adatokat, a Költségvetési Szakbizottság állítólag ehhez hozzájárult, ez új, kedves Silva a kolléga, de utána fogok járni a dolog. De azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi vagyunk itt a koordináló szakbizottság, tehát mi vezetjük ezt, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy a költségvetési szakbizottság már elfogad egy indítványt, de tőlük még nem kapott véleményt. Vagyis a szakmai kompetenciákat ne engedjük elvenni Hát vannak problémáim a technikai segítség nyújtás kapcsán, legalábbis a, a számjegyű összeget, amit erre akarnak fordítani, amit az imént mondtam, tehát itt vannak problémák, ezeket nem sikerült a bizottságnak eloszlatni, de majd két, hét múl, két héten belül erről tudunk beszélni, míg a végleges döntés megszületik a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm ezt így kezeljük. Hogy hadd mondjam el az én véleményemet. Teljesen osztom a koráb, az korábban szólók véleményét. Először is a technikai honlapról és más információról, hogy ezek szerepelnek már a szabályozásban is, és a bizottság javaslata bőven belefér a plafon alá. Észszerű tehát, hogy szerepel ilyen információ a globalizációs alap honlapján. És nem lenne észszerű az, hogyha ha a bizottság tartja magát a keretek közé, akkor személyesen azt gondolom, hogy ezt fogadjuk el. Ha a spanyol esetről nem tudok részleteket, de hogyha jól értem, akkor ez a keretek közé esik. A Költségvetési Bizottság kedvező vitát folytatott erről, de még határozatot nem hoztak. Dialógus keletkezik majd ebből, és ön magam is olyan országból jövök, ahol nagy jelentős autóipar van. Ilyen jelentkezés még nem érkezett az én országomból, de el tudom képzelni, hogy megtörténik a jövőben, hogy a globalizációs alapról folyó vita akkor lesz fontos, amikor az emberek kiesnek a termelésből, munkanélkülivé válnak, akkor nagyon fontos, hogy pénzt fektessünk az ő átképzésükben. Általában azt gondolom, hogy pozitív a hozzáállásunk, de a kérdést a következő ülésen döntjük el. Ezzel a vitát lezárom. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk, ha jól tudom. Következő ülésünk, ha jól tud, ha önök is jól tudják, 16-án lesz, ahol megvitatjuk ezt a témát, és Pidla úr e, is megjelenik a délelőtti ülésünkön. Lesz még más vendégünk is, és akkor kell döntenünk a globalizációs alap ügyéről is. Köszönöm szépen a munkájukat, az érdeklődést, köszönöm a tolmácsok munkáját, ezzel a napi, mai ülést lezárom. we have almost not used